Ezért kérem, foglaljunk helyet, és mindenki tartózkodjon a beszélgetésektől. A november 16. ülés jegyzőkönyve elérhető. Kérdésem, van-e felvetés azzal kapcsolatban, ha